a ma délutánra tervezett napirenddel összhangban. Először az EU külügyi fő képviselőjét, a bizottság alelnökét, Eston asszonyt fogjuk meghallgatni a haiti földrengéssel kapcsolatos kérdésekben. Ezután Degucht biztos úr fog szólni. De először Eston a szó, és fel is kérem akkor önt arra, hogy tartsa meg felszólalását. Eston asszonyal már sok egyéb témában együttműködtünk a múltban, és szeretnék neki gratulálni új megbizatásához. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a kedves szavakat. Tisztelt képviselők, azért Kértem önöket erre a mai vitára, hogy a legfrissebb információkat elmondhassam önöknek a Haiti földrengésről, amely ugye január 12-én történt. Óriásiak a veszteségek és a károk, több mint 3 millió embert érint közvetlenül a tragédia, és a halálos áldozatok száma folyamatosan nő. Ez egy igen súlyos humanitárius és politikai katasztrófa, és az ensz szorosan együttműködve most arra törekszünk, hogy enyhítsük a szenvedését ennek a népnek. Elkötelezettek vagyunk Haiti újjáépítése, hosszú távú újjáépítése iránt is. Sok európai polgár is életét vesztette ott, körülbelül ezer Európai Uniós polgár hol létéről még nem tudunk. Az EU azonnal reagált, és nem az újságok címlapjaira akartunk elsősorban kerülni, hanem hatékonyak akartok lenni, úgyhogy az ensz már megszerveztük, hogy azonnal a helyszínen lehessenek szakértőink, és felmérhessék a károkat és az igényeket. Hamarosan én magam is eh, Haiti utazom, amin csak lehetséges, és Degucht úr is már ezen a héten odalátogat. Nem csak, hogy eh, sajnálatunkat fejezzük ki, és együttérzésünket a néppel és a, a, a kormánynak, hanem, hogy eh, helyben az ENSZ erőivel közösen és minden ottani segítővel közösen konkrét megoldásokat találjunk a legsúlyosabb kihívásokra. Eközben persze továbbra is dolgozunk a háttérben humanitárius politikai és biztonságpolitikai területen. Az, e- az utóbbi években én már amúgy is kapcsolatban álltam Clinton asszonynal, most külügyminiszteri minőségében, és a kanadai ö, ö, miniszterekkel is, akik Franciaországgal közösen a haiti erők fenntartásáért felelősek. A nemzetközi koordináció válaszadás koordináton kell, hogy történjen az Egyesült Államok kormányával is tárgyalok, az ENSZ, ENSZ főtitkárságával, főtitkárával is New Yorkban. Az ENSZ azonnali pénzügyi segítséget kért, 575 millió e- USA dollár értékben, és logisztikai segítséget kért közlekedési humanitárius segélyek eljutatása ügyében. Tegnap az ENSZ főtitkára katonai megerősítését kérte az ENSZ békefenntartó missziójának. A mobilizáció és koordináció érdekében felkértem a spanyol elnökséget, hogy hívjon össze egy rendkívüli külügyminiszteri tanácsot tegnapra, és a Lisszaboni szerződés életbe lépése óta először végre sikerül, azonnal reagálnunk és minden bizottsági és tanácsi erőt összesítenünk, annak érdekében, hogy átfogó, gyors, konkrét legyen a válaszadás. Ez újszerű és nagyszerű, Tegnap megvolt ez a külügyminiszteri tanács, és mindenki egyetértett abban, hogy gyors segítségre és szoros eh, eh, koordinációra van szükség az ENSZ-el. Ami a pénzügyi részét illeti a kérdésnek, a tanács a következő konklúziót fogalmazta meg. Üdvözli a bizottság javaslatát a humanitárius segítségnyújtásra 30 millió euró értékben. Ezen felül 92 millió eurót szánnak a tagállamok a közeljövőben a segélynyújtásra. Üdvözli a bizottság további 100 millió eurós elkötelezettségét nem közvetlenül humanitárius támogatásokra, például rehabilitációs és újjáépítési programokra. És tudomásul vette a tanács a bizottság javaslatát, hogy kb. 200 millió euróra lesz szükség hosszabb távon az újjáépítéshez. Egy és miután a menet közben értékelések és nemzetközi konferenciák lezajlanak a haiti helyzetről, konkrétabbak lehetnek ezek a számok. Most a rövidtávú segélynyújtásra kell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 kevésbé az a probléma, hogy nem találunk most egyből pénzt, hanem arra kell jobban odafigyelnünk, hogy a pénzeket koordináltan használják föl, politikai újjáépülés indulhasson meg az országban. Az ENSZ főtitkár kérésének megfelelően a humanitárius segélyek eljutatásában fogunk segíteni, és a tanács felkért engem arra, hogy jelöljem ki azokat a tagállamokat és azokat a feladatokat, amelyek ezen feladatok elvégzésére alkalmasak. Politikai, biztonsági, bizottsági ülésünk lesz a tanácsi ülés után azonnal, a PSC bizottságról van itt szó, és a tagállami hozzájárulások egy része már folyosítás alatt is van. Az európai zsandár erők mobilizálása is megtörtént. A következő napokban további gyors, fókuszált válaszokat fogunk adni. A jövő heti hétfői külügyminiszteri tanács további intézkedéseket fog majd megfogalmazni. Óriási feladat ez az EU külügyi politikája tekintetében a Lisszaboni szerződés tükrében. A Haiti nép és a mi polgáraink is azt várják tőlünk, hogy koordináltan és hatékonyan lépjünk föl azért vagyok itt ma, hogy az önök véleményét, javaslatait meghallgassam, illetve önöknek minden további információt megadjak, amire úgy gondolják, hogy szükségük van. Köszönöm eh, szépen, Ashton asszony. Eh, Karel de Guchtnak adom meg a szót a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hogy kezdjem annak hangsúlyozásával, hogy mennyire soha nem látott katasztrófáról van szó, hogy a humanitális hatását tekintjük, de akkor is, hogyha az országra gyakorolt hatós, hatását vizsgáljuk. Haiti a világ egyik legszegényebb országa, folyamatosan nehézségekkel küzd, alapvető funkciók, állami funkciók és kapacitások nem működnek. A nemzetközi közösség is az Egyesült Nemzetek, civil szervezetek, a bizottság munkatársai is eltűntek, és mindez magyarázza azt is, hogy miért ilyen nehéz megszervezni a segítséget a helyszínen. Nem arról van szó, hogy a szaktudás hiányozna, hanem maga az a közösség, aki a segítséget tudná nyújtani, azok sem nem állnak rendelkezésre a helyszínen, illetve a beutaztatásuk is problémás. Más szavakkal nem csak arról van szó, hogy emberi életeket kell menteni, valójában egy országot teljes egészében kell megmenteni, és éppen ezért Keti Eston főképviselő kérte, hogy legyen ez a rendkívüli ülés a tanácsban, ami szerintem egy megfelelő eszköz arra, hogy a problémával foglalkozzunk. Engedjék meg, hogy nagyon röviden eh, négy fő kihívásra összpontosítsak. Először is természetesen meg kell határoznunk, hogy milyen, eh, mire van szükség, rengeteg mindenre. Eh, meg kell szervezni az ivóvizet, az egészségügyi ellátást, az orvosi szolgálatot, mert például kolera veszély fenyeget. Emellett élelmiszerre és tetőre van szükségük az embereknek élelmiszer támogatásra, logisztikai támogatásra és megfelelő segítségnyújtási kapacitásokra. A szervezetek közötti koordináció arra irányul elsősorban, hogy felmérjék, hogy mire van szükség, hogy jobban ismerjük részletesen az igényeket, és hogy megszervezzük ennek a logisztikáját, illetve a szállítást. Ezzel is foglalkozni kell. Ez az uniós intézmények segítségével történik és végezetül pedig a nemzetközi segélytevékenységet kellett összehangolni, ez rendkívül nehéz ilyen körülmények között. Engedjék meg, hogy hangsúlyozom, hogy csak néhány órával a földrengést követően már a jelen volt az Európai Közösségek Humanitárius Támogatási Hivatala, és a nemzetközi koordináció is megindult. Az ENSZ humanitárius koordinációs hivatala, és John Holmes az ENSZ-nek a főkoordinátora is. A második dolog, nagyon fontos az államnak a szervezeteit újjáépíteni, az alapvető funkciókat. Ez nagyon fontos, ennek az országnak működnie kell, nem csak fizikailag, a legtöbb épület romokban hever, de nagyon sok tisztviselő, állami funkciókat betöltő személy is eltűnt vagy áldozattá vált tehát ezeket a kérdéseket is rendezni kell. Egy Európai Unió szakértő csoportot fogunk mielőbb oda küldeni, hogy felmérjék, mi az, amire leginkább szükség van a polgári közigazgatás tekintetében, és ehhez technikai segítséget fogunk nyújtani. Természetesen a helyszínen lévő diplomáciai testületek a azok, akik ezt a munkát legjobban tudják végezni, de ők is nagyon túlterheltek. Egyre fontosabb lesz ez a kérdés az elkövetkezendő napokban, és Európai Unióként, Európai Bizottságként és Tanácsként vezető szerepet tölthetünk be ezen a területen, hogy helyreállítsuk az állami funkciókat, intézményeket, fizikailag is, de személyi állományukat tekintve is. Ezt követően a következő feladat az ország építése, amivel szembe kell nézni. Néhány hét alatt rengeteg segítségnyújtó csoport érkezett oda, ezek azonban el fognak onnan jönni egy idő után, és ekkor is kell folytatni a segítségnyújtást. Sajnál, közös és középtávú koordinációra van szükség a válság kezelésére. És ezt úgy kell megtervezni, hogy a feladatok kellően megosztásra kerüljenek az Európai Uniós intézmények, tagállamok között, és ez kapcsolódjon a rehabilitációs és fejlesztési munkához, ami szükséges az azonnali segítségnyújtáshoz, illetve a későbbi feladatok ellátásához. Valamennyi tagállamot felkérjük, hogy vegyen részt ezekben az erőfeszítésekben, oly módon, hogy meg tudjunk felelni kötelezettségvállalásunknak. És most ezzel kerül majd lemérésre, hogy mennyire komolyan teszünk vállalásokat. Végezetül pedig, ahogy a fő képviselő azt, hogy már elmondta, az Európai Bizottságnak hozzájárulás fog tenni, természetesen humanitárius segítség formájában 30 millió euró erejéig, ami a legnagyobb a legnagyobb része, ebből 22, ez teljesen ö, olyan pénz, ami már a jelenlévő humanitárius kötelezettségvállalásokon felüli összeg. és ahogy már említettem, az állami intézmények és egyebekkel is, is támogatást ígérnek. Körülbelül 50%-ban a pénz egyik fele az új pénz, a másik az pedig átír, átcsoportosításból származik és 200 millió euróval pedig majd meg kell nézni, hogy mit lehet tenni. Több millió dollár is rendelkezésre áll, de a bizottságnak a költségvetéséből ennyi telik, és azt is meg kell nézni, hogy a tagállamok hogyan fognak majd adott esetben részt venni ebben. Tehát ez az a csomag, amit az Unió előkészített, mindazon támogatásokon kívül, amiket már rendelkezésre bocsátottunk, illetve amit maguk az egyes tagállamok tesznek. Ahogy a főképviselő elmondta már, el fogunk látogatni a térségbe, Haitiba és a Dominikai Köztársaságba is, hogy ott tárgyalásokat folytassunk a hatóságokkal azról hogy hogyan lehet hely, mielőbb helyreállítani az állami intézményeket, és több civil szervezet is jelen van hely, a helyszínen, a Dominikai Köztársaságban is vannak ezek, ezért fontos, hogy azokkal a hatóságokkal is beszéljük, mert ők a szomszédok, és a határon is adott esetben ö, problémák, feszültségek keletkezhetnek. Ezért kívánunk találkozni a dominikai hatóságokkal. Tisztelt elnök úr, úgy gondolom, hogy ez az, amit most el lehet mondani erről, és amint elkészül a jelentés hétfő délután egy nyomonkövető bizottsággal előállok. Köszönöm szépen, biztos úr! És akkor most pedig a hozzászólók következnek a frakciók nevében. Az első hozzászóló egy perc, 30 másodpercben Mr. Gémicsel. Tisztelt elnök úr, Biztos vagyok abban, hogy emlékezni fog a nemzetközi közönség az eltűnt enszesek és uniós személyzettel. Az is biztos, hogy Karel Gucht be fog nekünk számolni az ottani állapotokról, amikor majd visszaérkezik a látogatásról. Az a természeti csapás soha nem látott méreteket öltött, és e, egy ilyen országot e, sújtott egyszerűen az Európai Uniónak egyszerűen láthatóbbnak kell lennie. Van egy főképviselőnk, és ezek a személyeknek is láthatóbbnak kell látniuk ezekkel az esetek kapcsán. Az Európai Unió a legnagyobb adományozó a világon, a segélyek 60%-át adja, és valószínűleg humanitárius segítség területén is mi vagyunk a legnagyobb adományozók. Viszont azonnal látható az Egyesült Államoknak a kórházhajója, miközben tőlünk Belgiumból, Írországból, egyéb helyekről mennek oda ugyancsak a támogatások, de nem látható. Miért nem jobban láthatóak ezek a segítségnyújtások? És végezetül azt szerettem volna elmondani, hogy mindez egy olyan országban történik, amely rendkívül szegény. Amikor ez a szörnyűséges tragédia bekövetkezett, nem szabad elfelejteni Haitit. Ez egy alkalom arra, hogy viszont a Haitiban egyébként is uralkodó szegénységi problémákat is kezeljük. Köszönöm szépen, Mitchell úr. Most a Szocialisták és Demokraták frakciójából Mac Allen asszonynak adom meg a szót két percre. Köszönöm, elnök úr. Együttérzésünket fejezzük ki a szocialisták és demokraták nevében is, gondolom minden képviselő nevében haiti néppel. Tragédiáról beszélünk. Egy olyan országban történt ez, ahol 75% a lakosságnak a szegénységi küszöb alatt lakik, és ha a jövőre gondolunk, akkor ezt nem szabad elfelejtenünk. Kiválóan reagált most a világ Haiti katasztrófára. Az Egyesült Királyság azonnal 30 millió fontot mozgósított a pénzügyi válság ellenére, és a lakosság köréből jött ez a pénz. És köszönöm szépen <clears throat> önnek is, Eston asszony, hogy ilyen gyorsan megszervezte az EU válaszadását. Megtanultuk a cunami idején, hogy a jó koordináció a legfontosabb a segélynyújtás során. Nem az számít, hogy milyen zászló alatt mennek a hajók, meg hogy tehát együtt kell működni az ensz és konkrét eredményeket kell azonnal elérni. Örülök annak, hogy Haiti kapcsán további egyeztetésekre kerül majd sor. Meg kell vizsgálnunk hosszabb távon Haiti államadóságának kérdését is, mert eh, ez már régóta foglalkoztatja a nemzetközi közvéleményt. 500 eh, eh, milliárd dollárral tartozik Haiti a nemzetközi hitelezőknek, és 100 millió dolláros segély nem szabad felszámolni neki most, nem szabad tovább elszegényíteni ezt az országot. Tehát biztos, hogy az adósság elengedés kérdésével is foglalkozni kell. A Dominikai Köztársasággal is tárgyalni kell ilyen ügyben, mint közvetlen szomszéddal. Biztos vagyok benne, hogy jó koordinált megközelítést fog találni a bizottság és a tanács. Köszönöm Mekeven asszonynak. Most eh, a liberális frakció nevében megadom Isleward képviselőnek a szót. Uh, thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy a magasrangú külpolitikai képviselőnek, Baroness Astonnak sok sikert kívánok. Azt gondolom, jól ismeri a helyzetet. Azt gondolom, hogy évtizedek óta a legszörnyűségesebb az emberjogi helyzet. én is egyre több áldozat van. Ez az emberi tragédia mérhető. És tisztában vagyunk a segélyszervezetek problémáival a helyszínen. A biztonsági helyzet súlyos, és a civil szervezetek helyzetét megnehezíti az ottani helyzet az ottaniak számára élet-halál kérdése, a segélyek eljutása, nagyon fontos a koordinált segítségnyújtás, éppen ezért a kormányszervezetek, a nemzetközi szervezetek, a helyi helyhatóságok, illetve a civil szervezeteknek együtt kell dolgozniuk ebben a vészhelyzetben. Azonnal, azonnali nemzetközi segítségnyújtása van szükség óriási volt az európai polgárok szolidaritása és nagy lelkűsége. 420 millió eurót nyújtotta az EU emberi segítségnyújtásra. Az Európai Unió célja az, hogy erősítse a segítségnyújtást, és reméljük, hogy a bizottság és Eston asszony együtt fognak dolgozni Haiti és más országok esetében. A legszegényebb országok helyzetének eh, prioritást kell eh, élvezniük. A 200 millió eurónyi segítségnyújtás, fejlesztési segítségnyújtás jó kezdet, de az Európai Uniónak globális vezetőként is meg kell jelennie, és felelősségeinek eleget kell tennie. Köszönöm szépen! A zöldek képviseletében három percben Zsuli asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. <clears throat> Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Ez az új humanitárius válság, amelyben a Haiti találta magát, meghalad minden, ed minden eddigét. Következésképpen azt hiszem nincsenek szavak, amivel kifejezhető a amit érzünk a családok az áldozatok iránt, és hogy osztjuk a fájdalmukat, és átérezzük felelősségünket. Bármilyen erős is volt a földrengés, ez önmagában nem magyarázza a károkat. Ez összefügg azzal is, hogy Haiti hosszú ideje már nagyon nagy szegénységben él. És a nemzetközi közösség egész eddig képtelen volt megváltoztatni ezt a helyzetet, sőt, Haitit olyan politikákba irányította, amik végül is nem működtek. Európa és partnerai tulajdonképpen tovább súlyosbították a gazdaság, a társadalom és az intézmények helyzetét. Haiti szinte el, önellátó volt a 70-es évek elején, és ellátta magát mezőgazdasági termékekből 80%-ban. Most több mint a felét importálja ezen termékeknek. Ez csak úgy történhetett meg, hogy a helyi termelés károkat szenvedett. E földrengés előtt is már forráshiányjal küzdött ez az ország, mert megvonták tőle azokat a forrásokat, amelyhez joga lett volna. Tehát maximálisan támogatnunk kell Haitit, ami segítheti őket. Ebből a szempontból csak sajnálhatjuk, hogy nagyon nehezen alakul a e, nemzetközi segítségnyújtás. A jövőben e, javítani kell az eljárási módokon, de mindenképpen rá kell arra ébrednünk, hogy a hosszú távú segítségnyújtás e, nem lehet sikeres akkor, hogyha azokat a prioritásokat kényszerítjük ki, amiket mi gondolunk prioritásnak. De saját módszereinket kell megkérdőjeleznünk és felülvizsgálnunk. Ez nem érinti azt az elképzelést, amit a hosszú távú fejlesztésről gondolunk. Az a segítség, amit Haitinek segít, nyújtunk, fontos. 130 millió euróról beszélünk rövid távon, és 200 millió, millióról hosszú távon. Szeretném összehasonlítani ezeket a számadatokat más adatokkal. 155 millió dollár, amit a Citibank és a Wall Street bankjai fizetnek néhány személynek, akik a bankokban dolgoznak. Ez felveszi, felveti a fejlődési modell kérdését, amelyet, folytat, amelyet követni szeretnénk globálisan. A humanitárius segítségnyújtás sürgésségi alapon szükséges, de nem elegendő, és nem léphet a fejlesztésnek a helyébe, amit az országok, amire az országoknak szükségük van. Az első megoldás az, hogy ezeket az országokat tartsuk tiszteletben, és a saját forrásaikat használhassák ki. Segítséget eh, kell nyújtanunk, és eh, tisztelt eh, elnök úr, biztos úr, főképviselő asszony, kedves kollégák, tartozunk azzal a haitiaknak, hogy segítünk újraépíteni hazájukat, amely már akkor is romokban hevert, mielőtt ezt még romosabbá tette egy természeti katasztrófa. Köszönöm szépen. Most pedig az ICR e frakció nevében Deva úr kap egy percet. Köszönöm szépen a szót. Legmélyebben együtt érzek a haiti szenvedőkkel. Arra kérem Eston asszonyt és Deguchturat, hogy hogy amit elmondtak, az valósuljon, valósuljon is meg. Nyilvánvaló, hogy lesznek pénzek, amelyeket fel lehet használni. A cunami idején Sri Lankában, Indonéziában és más földrengések Törökországban idején is, és Kínában is, minden alkalommal az volt a baj, hogy nem reagálunk eléggé gyorsan a infrastruktúrális segítséggel. Márpedig, ha az infrastruktúra megszűnik, akkor nincsen tiszta víz, nincsen ivóvíz. Tehát nagyon gyorsan oda kell jutatni a segítséget, mert napokon múlhatnak dolgok. Például fel kéne ajánlani repülős szállítást, víztisztítógépeket kéne tömegesen helikopterrel odavinni. Nem lehetne globális mentőakciót szervezni, nagyméretűt, amely végre megmutatja, hogy nem csak apránként hanem gyorsan, nagy mennyiségben oda lehet juttatni az infrastruktúrát a megszűnt infrastruktúra helyére. Példát kéne teremteni, meg lehet az életeket menteni azonnali közbelépéssel. Köszönöm szépen. Most a GUE képviseletében Lülerik úrnak adom meg a szót, parancsoljon. President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A elnök úr főképviselő asszony, biztos úr, mi ismételten csak azt mondhatom el, hogy mennyire megrendített bennünket ez a helyzet a haiti emberek és gyerekek helyzete. Napok óta egyszerűen a pokolban eh, próbálnak túlélni. A humanitárius segítség az ember szívét melengeti, de ezt tovább kell erősíteni, és jobban kell koordinálni, mégpedig a eh, lakosság értelmében, a, érdekében, akiknek nincsen ivóvízük, élelmük, orvosi ellátásuk, és üdvözöljük mindazokat, akik részt vesznek ebben a segítségben. Az Európai Unió eh, pénzeszközöket már adott, de ez nem elegendő. Az Európai Unió segítségét meg kell emelni, emelni, méghozzá jelentősen, és a nemzetközi bankrendszert is be kell vonni ebbe. Az élelmiszerkészlet többleteket, feleslegeket mielőbb a haiti lakossághoz kell eljutatni. Egyetemen meg kell mondani, a kontinensünknek van egy adóssága Haiti irányába. Sok éves uralom és kizsákmányolás után ennyivel tartozunk a Karib térségben ez az elveszett sziget, azok a pénzintézetek, amelyek egyszerűen megfojtották a magas kamatokkal és az adósságokkal. A parlamentnek ki kellene mondania a feltétel nélküli adósság törlését ennek az adósságnak. Frakciónk azt kéri, hogy a Montreali konferencián legyen egy nemzetközi olyan konferencia, ami tartós helyreállítását és fejlesztését irányozza elő Haitinak a haiti lakossággal együtt. A szensz alá kell helyezni ezt az újraépítési munkát úgy, hogy a haiti lakosság a politikai és gazdasági szuverenitását ismételten megtalálja. Haiti nem szabad, hogy a nagyhatalmak játékszerévé váljon. Tehát üdvözölve a szolidaritási kezdeményezéseit az Egyesült Államoknak, azért felhívjuk a figyelmet és elutasítjuk, hogy az észak-amerikai vezetők ezt ürügyként használják fel arra, hogy elfogadják a szigetet, az adminisztrációt felállítsák és katonai bázisként használják. Egyetlen egy cél szabad, hogy legyen itt a nép, a haiti gyermekei. Köszönöm. Gracias, En nombre de... Köszönöm. Most az Európa a szabadságért és a demokráciáért. Egy percben Provera úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én mély szolidaritásomnak szeretnék hangot adni, és ezt megosztani mindazokkal, eh, akiket érintett a természeti katasztrófa. Az infrastruktúra, épületek eh, rongálódtak meg, illetve sokan vesztették életüket. Egyedül nem lehet segítséget nyújtani. A közbiztonság minimális feltételeinek és a rendnek eh, meg kell felelni, illetve helyre kell állítani. Egyeztetni kell más segélyszervezetekkel, amikor a segélyszállítmányok megszervezéséről és szétosztásáról van szó. Tudni kell, hogy kinek mire van szüksége. Ez alapvető fontosság, fontossága, és amiről még szintén el kell gondolkodni, az az, hogy a magán és közszervezetek adakozásával gyakran visszaélnek, és a pénzeszközök nem érkeznek meg oda, ahol az embereknek erre valóban szüksége van. Éppen ezért nagyon is szükségünk van egy szigorú ellenőrzési rendszer annak érdekében, hogy meg lehessen akadályozni azt, hogy a pénz elveszten. Különösen az olyan országokban igaz, el, igaz ez, ahol jelentős a korrupció. Köszönöm szépen. Ezzel lezárom az első hozzászólási kört a frakció képviseletében. Griffin úrnak adom meg a szót. Elnök úr, a haiti katasztrófa sokkolóan hat ránk. Ártatlan emberek tömegei pusztulnak el természeti katasztrófákban. Minden adnunk kell, amit adhatunk. Jó lenne, hogyha minden brit képviselő felajánlana valamit az adójából, a globalizmus, a globalizáció az, hogy a bankok tönkreteszik a gazdaságainkat, és például a haiti gazdaságot is, és a, a szén adóval kapcsolatos korrupció milliókat dönt nyomorba. A halálos áldozatok száma nagyon elszomorító, de Nagy-Britanniában ugyanennyien 50 ezeren halnak meg adósság, szegénység, hideg, rossz vízminőség miatt. És a közvetetten érintettek százezeres nagyságrendűek. Haiti esete rávilágít azon kényelmetlen igazságokra, amelyeket eddig elhallgattunk. Több százezer ember hal meg a kormány képtelensége miatt, és olyan adóterhek miatt, amelyeket részben mi róttunk ki, Haitira, a ne az én udvaromban elv alapján, tehát hogy nem figyelünk oda. A keresztény hagyomány is arra kötelez minket, hogy végre felébredjünk és szembenézzünk ezzel az igazsággal. A Timóteushoz írott levél első résznek ötödik cikkét, ötödik, pont, <laughs> ötödik versét szeretném idézni. Rosszabb a hitetlennél az, aki álszent. Entramos ahora en las intervenciones de los most pedig a saját nevükben felszólalókra térünk át. Strifler asszonynak adom meg a szót, először másfél percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, főképviselő asszony, biztos úr. Mint ahogy már elhangzott, ez a katasztrófa soha nem látott mértékű volt a földrengés erősségét tekintve, és elképesztő emberi áldozatokkal járt az Európai Bizottság gyors reagálása és a kötelezettség vállalása 490 milliót tesz ki összességében a sürgősségi segítség és az újjáépítési. Ugyanakkor mégiscsak sajnálató, hogy az európaiak szétszórtan, nem összefogottan léptek fel, és nem kellően látható az Európai Uniós segítség szemben az amerikai gépezettel, és elfelejtődik így, hogy humanitárius segítség és fejlesztési területen az Európai Unió az első a világon. A bizottság felhívta elindította a polgári védelem eszközeit is, és ez a legfontosabb a válságkezelésben. A közelmúltbeli események azt erősítik, hogy javítani kell az Európai Uniós válsághelyzetekre. A polgári védelmi kapacitások fokozása elengedhetetlen, és emlékeztetnék Michel Barnier-nak a javaslatára, ami 2006 óta megvan, csak alkalmazni kellene, hogy létre kell hozni egy európai polgári védelmi egységet, erőt, és Van Rompuy úr is ez mellett foglalt állást a mai nap. Néhány nap alatt az amerikaiak domináns szerepet vállaltak a koordináció és a segítségnyújtás területén. E, emlékeztetni kell arra, hogy a globális és a központi e, segítségnyújtás a humanitárius területen az ENSZ szervezete az, amelyik leginkább el tudja látni ezt a, e, ezt a szervezést. Nem szabad itten háborúzni, hogy kinek az égisze alatt megy ez, de hogyha jó a szervezés, akkor időt és pénzt lehet megtakarítani. És az is fontos, hogy az emberek tudják, hogy mit tesz az Európai Unió. Köszönöm, két percben Tirolien úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Haiti vajon arra van-e ítélve, hogy szenvedjen függetlensége óta politikai katasztrófák és természeti katasztrófák sújtják. Most pedig megint azt látjuk, hogy egy történelmi mértékű katasztrófával állunk szemben. Halottak, sebesültek vannak, és a nemzeti politikai struktúrák is összeomlottak. Túl kell lépni a fatalista szemléleten, az Európai Uniónak részt kell vennie a sürgősségi ellátásban és az újjáépítésben Szoros kapcsolataink vannak Haitival, történelmi valamikor gyarmat volt, azok közül is viszont a legvirágzóbb. Utána diplomáciai kapcsolatok voltak, a kotonui egyezmény privilegizált partneré tette, és az ultraperiférikus területek kapcsán szomszédja is az Európai Uniónak. Ez az első tesztje az külkapcsolati rendszeré, az unió külkapcsolati rendszereinek, aminek Ashton asszony a vezetője vezetője. Ez a katasztrófa egyben kihívást is jelent, és mutatja azt, hogy milyen javításokra van szükség a struktúrában. Az amerikai reakció felveti azt a kérdést, hogy mi mennyire vagyunk képesek mobilizálni magunkat a kitűnő erőfeszítések, amik az európai szinten történnek a tagállamoknak a hozzájárulása, nem szabad, hogy eltakarja azt, hogy vannak nehézségek az európai ö, csendőri rendőrségi erőknek a kiküldésében. az ENSZ-nek kell irányítania ezt, ez is nehézséget mutat. Az Európai Uniónak létre kell hozni egy autonóm integrált struktúrát, aminek megvannak azok az eszközök, amik a feladathoz elegendőek a humanitárius segítségnyújtáshoz modernitás területén. ő pedig az újjáépítés hatalmas kihívást jelent. Munka van, politikai, administratív, szociális, környezetvédelmi lehetséges, hogy egy nulláról induló időszakot látunk Haiti esetében. Ez egy nagy kihívás e, politikai szempontból Európa számára, amelynek vezető szerepet kell betöltenie. Köszönöm szépen. Egy másfél percben Gőrenc úr következik. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A 20 órás hírek naponta hát emlékeztet bennünket Haiti szenvedéseire, és arra, hogy ez elmondhatatlan az ilyen együttérzés világméretű. Ez spontán és őszinte, de sajnálatos módon mulandó. 15 nap múlva, amikor a médiák majd más eh, eseményekről fognak tudósítani, akkor lesz, jön el az igazság órája. Hogyha akkor nem veszi át valaki a stafétabotot, akkor a haitiak megint egyedül maradnak, sorsukra hagyva. Egy olyan országban, ahol mindent meg kell tenni, a rehabilitáció, az újjáépítéstől kezdve, fontos, hogy úgy lépjünk fel, hogy az egyes szekvenciák igazi fejlődést hozzanak. Az Európai Uniónak megvan a megfelelő eszköztára és a tapasztalata is ezen a téren. Éppen ezért azok a kihívások, amelyel szembenéz a haiti társadalma, amelynek viszont nincsenek lehetőségei, az Európai Unió számára is az igazság óráját fogja elhozni. Az elkövetkezendő napokban kell hatékonyan és határozottan fellépni. Ez az aspektus nagyon fontos a helyreállítás tekintetében, miután a közrend és a biztonságot is helyreállítottuk, ami mindenféle koordinált tevékenységhez szükséges, amikor, ahol minden, még az intézményi struktúrák is áldozatokat áldozatává váltak a földrengésnek. Szeretnék ugyanakkor hangsúlyozni egy dolgot. Az haiti államnak az újjáépítése a haitiak munkája kell, hogy legyen. Az ő fejlődésükről van szó. Mi segíthetünk partnerségi szellemben. Európának ezt a nemzetközi konferenciákon is hangoztatnia kellene. Igen, a partnerség viszont nem paternalizmust, és nem kívánunk neokolonializmust. Köszönöm, Görenc úr. Következő hozzászóló egy percben Kosusznik úr. Eh, Köszönöm szépen elnök úr a szót. Hölgyeim és uraim, kedves képviselőtársaim! Abban gondolom egyetértünk, hogy az utóbbi 200 eh, év egyik legsúlyosabb, talán legnagyobb tragédiája ez a régióban, és az európai konzervatívok, reformerek frakciója és a csehek nevében is azt hiszem azt mondhatom, hogy legmélyebb együttérzésünkről tanúsíthatjuk a haiti népet. A Lisszaboni szerződés új struktúrai ellenére még mindig nem jó a koordináció. Még mindig túl sok a felelős, és így túl kevés, hogy a főképviselő, a biztos úr és az Európai Uniónak nincsen továbbra sem ö, igazán egységes fellépése. Túl sokaknak kell koordinálni egymáshoz, míg bármi történik. Köszönöm szépen. Egy percben Figurédó asszonynak adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenképpen egy együttérzésünket kívánom kifejezni a haiti népnek, és szolidaritásunkról is biztosítottuk őket. Ugyanakkor mégiscsak hangsúlyozni kell néhány alapvető kérdést. Elutasítjuk azt a lehetőséget, hogy egy ország, bármely ország is kihasználja ezt a katasztrófát annak érdekében, hogy ismételten egy neokolonialista magatartást tanúsítson, úgy, ahogy ezt láthatjuk az, azzal, hogy amerikai katonákat küldtek egy olyan országban, ahol olyan szegénység van, ami a multinacionális vállalatok kizsákmányolásának következménye. Ezek között is elsősorban amerikai vállalatokról van szó. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben a humanitárius neki van az ideje, az újjáépítésnek, amit megérdemel ez a nagyon bátor nép. Ebben az országban nagyon sok afrikai fellázadt a rabszolgasság ellen, és az első nagy szociális forradalmat vívták meg az amerikai kontinensen. De hát meg kell adnunk a segítséget és koordinált módon, de ugyanakkor nem szabad, hogy a neokolonialista törekvéseknek helyt adjunk. Most pedig egy percben megadom Angelini asszonynak a szót. Grazie, Presidente. Ad Haiti... Köszönöm, elnök úr. Haitin nagyon súlyos katasztrófa következett be. Ez egy természeti katasztrófa, de a katasztrófa részben az állam képtelenségére is visszavezethető. Nem érdemli meg az állam kifejezés, és nem képes segítséget nyújtani a lakosságnak. Teljesen elköstelenül lép fel. A Vörös Kereszt január 25-én veszélyezéseket küldött, és az Európai Uniónak is reagálnia kellett. Jelenleg káosz van az országban, és nagyon fontos intézkedéseket nem valósítanak meg. Amit a bizottság mondott, erre is visszatérnék, a tagországok fellépése sem megfelelően koordinált jelenleg. Efston bárónőnek a gyermekekért, az árvákért is tennie kell, őket pszichológiai segítségben is segítségnyújtásban is részesíteni kell, hiszen ők nem csak hogy szegények, hanem ki is használják, ki a, a, kihasználják őket. A nemzetközösségnek, a nemzetközi közösségnek el kell egyszerűsítenie az örökbefogadási eljárást. Ez azonban nem jelentheti a gyermekek legalizált deportációját. Erre nincsen szüksége Haitinak az olasz külügyminiszter megfelelő tett javaslatot annak érdekében, hogy a gyermekeket ott is fel lehessen nevelni. Illetve e, részben e, időnként külföldi tanulmányokat, utakat szervezenek számukra. A nemzetközi közösségnek e, részt kell vállalnia a feladatokban. Köszönöm szépen, Keretú asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. Többekkel együtt én is meg szeretném fogalmazni, mennyire együtt érzek az áldozatokkal. A koordinált és időben ö, eljutatott segítség nagyon fontos, most úgy tűnik, hogy ez sikerülni fog. A nemzetközi segélyszervezetekkel való együttműködés az OCSA iroda, illetve más szervezetek is most ö, velünk együtt időben reagált a Koordinált megközelítésre van szükség az Európai Unió részéről, hogy hatékony legyen a segítség. Ez azt jelenti, hogy az azonnali segítségnyújtás mellett közép és hosszú távon fenn kell tartani a biztonságot, a közrendet. Olyan ö, országgal van dolgunk, ahol amúgy is sok ö, a, a lázadás, és amúgy is olyan a helyzet, hogy humanitárius segítségre szorul a lakosság. Az ország képtelen megbirkózni a saját problémáival, és az Európai Uniónak ezért meg kéne növelnie a helyétire szánt kereteket, és érére kellene állnunk a hosszú távú újjáépítési erőfeszítéseknek minden infrastruktúrát újjá kell építeni, elsősorban az emberek konkrét igényeinek szem tartásával, az elárvult gyerekekre való tekintettel, és így tovább és így tovább. Elnök félbeszakítja a felszólalót. Megadom a szót Koval úrnak egy percben. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt főképviselő asszony. Sokféle véleményt hallunk ebben a házban, de az Európai Unió politikai reakciója biztos, hogy még mindig nem eléggé egységes és eléggé jól koordinált. Tehát itt a pillanat, hogy a nem kormányzati szervezetekkel az EU végre azonnal is hatékonyan együttműködjön. Meg kéne mutatnunk, hogy képesek vagyunk erre. Lenne egy kérdésem Estonasszonyhoz. asszonyhoz. ez az első nagy kihívás, amely új posztjában önt érinti. Mit tud már is következtetésként levonni arra vannak az olyan, hogy mit lehetne a jövőben annak érdekében tenni, hogy ne eh, bizonyuljon az EU képtelennek. Köszönöm szépen. Most másfél percre megadom a szót Zsüven kollégának. Madame Ashton. Tisztelt Ashton asszony, elég elég, minden egyes katasztrófánál mindig ugyanaz történik, a franciák küldenek egy repülőt, a belgák, az olaszok, a németek, mindenki ugyanazt csinálja, és minden egy esetben mindenki külön-külön a maga kis területén, a telepen pedig ugyanaz az e- helyzet, nincs koordináció, romlik az esélye az áldozatoknak, és szervezetlenség van. Mikor lesz ennek vége? Mikor jut el a bizottság oda, hogy lépjen, és ne jöjjön nekem azzal, hogy ez bonyolult, mert a tervek ott vannak egyszerűen csak alkalmazni kellene őket. 2006-ban Michel Barnier javasolta, hogy hozzunk létre egy er-, európai polgári védelmi egységet a tagállamok önkéntességével, és nem kell kivárni egy 27-eknek az egyhangú álláspontját, már így is megvannak a közösen kellene gyakorlatoztatni őket, közös kommunikációs rendszerrel, egy közös parancsnoksággal. Ez nagyon egyszerű, Eston asszony. Tegye meg, csinálja meg azokkal, akik hajlandók és akarnak ebben. A többiek majd belépnek akkor, hogyha rájönnek, hogy ez a jövő megoldása. A cunami idején már megszülettek a kötelezettségvállalások, viszont semmi sem történt. Súlyos szavak ezek, de a bizottságnak e- semmit tevése egyszerűen kriminális. Miért kell Európának a folyamatosan a hibáit? Eston asszony, senki sem vonja kétségbe az ön jó szándékát, de itt bejelenteni a mai napon, e, e, jelentse be itt most ennek az európai koordinációs erőnek a létrehozását. A parlament támogatni fogja önt. Ha támogatásra van szüksége, mi itt vagyunk, hogy segítsünk. De nagyon kérem, hagyja fel azzal, hogy koordinációról beszél, csinálja meg a koordinációt, ne beszéljen róla, és ne várja meg a következő katasztrófát. Köszönöm, úr. Egy percben Kesmen úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. El kell mondanom azt, hogy vannak olyanok, akik cselekszenek, és vannak, akik beszélnek. Éppen ezért gratulálni szeretnék a tanácsnak és a bizottságnak, valamint a főképviselőnek és az intézkedése, intézkedéseket. Mindez nem volt belátható, egy olyan dologról beszélünk, amely elképzelhetetlen volt. Éppen ezért nem lehet olcsó politikai támadásokat eh, mérni a főképviselőre, a bizottságra és a tanácsra. Az, hogy az amerikai kéz megmenti uh, majd az ott élőket, uh, erre nekünk nemet kell mondani Haitit nem kell támadni, hanem azokat az embereket kell megérteni, akik ott szenvednek, szégyeljék magukat azok, akik támadásokat fogalmaztak meg. A koordinációt hagyjuk akkor az amerikaiaknak, hogyha megmentik az életeket, akkor ez a fontos, és felejtsük a politikai retorikát. Gratulálok Eston Bárónőnek, és kötök ahhoz, hogy nem vesz részt a színházban, és használja a légtereket annak érdekében, hogy Haitira érkezhessenek. Éppen ezért nagyon haragszom mindazokra, akik a megmentést helyezik előtérbe, koordináljunk együtt az amerikaiakkal, segítsük az ensz annak érdekében, hogy ők a segélyeket el tudják juttatni, és hagyjuk már abba a politikai sárdobálást. Köszönöm szépen! Köszönöm. Egy percben Thun und Hohenstein asszonynak adom meg a szót. Parancsoljam. Köszönöm szépen. Elnök úr. Szeretném támogatni Zsüven urat, csatlakoznék hozzá a humanitárius segítségnyújtás nem megfelelően koordinált, de nem csak a humanitárius segítségnyújtásról szeretnék beszélni, hanem a technikai, strukturális és fejlesztési segítségnyújtásról is ejtenék néhány szót. Ez a katasztrófa nem volt előrelátható, de tudtuk azt, hogy Haiti milyen helyzetben van. És sajnálatos módon a természeti katasztrófa őket sújtotta. Ismertük a haiti, haiti uralkodó politikai helyzetet, a rossz struktúrákat, és természetesen jobb lett volna, hogyha a segítségnyújtás, a struktúrás, technikai és fejlesztési segítségnyújtást már előzetesen megszerveztük volna akkor sokkal könnyebben profitálhattak volna az érintettek ebből a segítségnyújtásból, és több ezer életet menthettünk volna meg. Eston asszony, ön, aki a tanácsban dolgozik, tervezde konkrét terveket megvalósítani annak érdekében, hogy az egyes tagországi segítségnyújtások az Európai Unió szinten jobban koordinálásra kerüljenek, és a térségben élők ehhez jobban hozzáférjenek. A legjobb gyakorlatok cserére sor kerül el, természetesen tudjuk azt, hogy bizonyos országok már felhalmoztak tapasztalatot a fejlesztési segítségnyújtásban, segítségnyújtásban, és jó lenne, hogy azok, akik csak most kezdenek ebben a tevékenységben részt venni, és hozzájuthatnának a legjobb gyakorlatokhoz. Nagyon uh, erőteljes európai politikák léteznek, amelyekből a harmadik országok is részesedhetnének. Amikor a humanitárius segítségnyújtással van szó, akkor ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ezeket jobban fel kell tudni használni. Köszönöm szépen, Szaszoli képviselőnek adom meg a szót, másfél percben parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főképviselőasszony. Ez az óriási katasztrófa, amelyel most szembesülünk, azonnali cselekvést követel, és számos tagállami segélyt és ezek összehangolását is a, jó lenne, hogyha a tagállamok között verseny alakulna ki, hogy ki tud és akar többet nyújtani, és ön segítheti ennek a versenynek a létrejöttét. Ez a világ egyik legszegényebb országa, a nyugati félteke legszegényebb országa, a lakosság 80%-a szegény, és 45%-a pedig kifejezetten szegény, és ez főleg a gyerekeket sújtja. A gyerekek mindig a legkiszolgáltatottabbak, és most ráadásul nagyon sok árva gyerekkel kell számolnunk. Ez egy olyan kis állam, amelynek lehetne segíteni. Felkérem, felszólítom a főképviselő asszonyt, hogy célorientált intézkedéseket fogalmazom meg a 10 évesnél fiatalabb gyerekek külön megsegítésére, hogy ők az európai országoktól kifejezetten kifejezett, célzott segítséget kapjanak, és túlélésük és életük kialakításának minimális garanciáit megkapják. Hogy utána persze majd visszatérhessenek hazájukba. Ezt nagyon könnyen meg tudják oldani az európai országok, hogy befogadnak gyerekeket, és a szolidaritás is megvan a lakosságban, ez csak némi szervezést igényel, lehet ezeken a gyerekeken segíteni. Kerüljük el, hogy fölösleges ártalmak érjék őket. Köszönöm szépen. Andrik Jenni. Andrik Jenni asszony kapom most másfél percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utóbbi napokban számos panasz érkezett hozzánk arról, hogy mennyire hatékonytalan megint a humanitárius válság kezelése, és tudjuk, hogy konkrét harcokra kerül sor most a, lakos, sor most a lakosság csoportjai között, de általában a segélyszervezetek is vetélkednek egymással ahelyett, hogy együttműködnének. Tehát itt az ideje, hogy ne csak egyének, akik persze nagyon dicsérendők ezért, nyújtsanak segítséget és különböző szervezetek külön-külön, hanem az Európai Unió ö, támogassa meg a haiti népet szervezettséggel. Sokan kritizálják, hogy túl lassan reagáltunk a válságra. Még ma is voltak ilyen hangok, de az EU sem csak Brüsszelből áll, hanem a tagállamokból is áll, és ne felejtsük el, hogy a tagállamok egyenként is milliókat folyósítottak már is, és a tagállami segélyszervezetek is elindultak. Nekünk elsősorban itt a tervezés a feladatunk, és a közép- és hosszú távú újjáépítése a haiti városoknak, iskoláknak, kórházaknak. Az EU-nak ernyő szerepet szánnék, amely felügyeli, koordinálja a sokféle erőfeszítést. A bizottság tett némi saját felajánlást is, mint egy fél milliárd euróról van itt szó hosszú távon, ennek örülök, ezt támogatnunk kell. Señor Guerrero. Köszönöm. Gárego képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szolidaritásomnak és együttérzésemnek szeretnék hangot adni a haitiakkal. Mi az Európai Unió nem vagyunk katonai hatalom. Nem is szeretnénk katonai hatalomként fellépni, de hatalom vagyunk a világon a szociális modelljeink alapján, és egy olyan hatalom is vagyunk, amely a humanitárius segítségnyújtásra, illetve a fejlesztési segítségnyújtásra vezethető vissza. A Lisszaboni szerződésből adódóan is vannak feladataink a helyi katasztrófa miatt. Hamarosan el kell kezdenünk az újjáépítést, illetve a fejlesztést, ehhez impulzusokat kell adnunk, illetve az intézményeket fel kell építeni, egy hangon kell felszólalnunk a haitin élők érdekében. És a főképviselő asszony segítségével, illetve fejlesztési biztos segítségével kell együtt fellépnünk, együtt kell működnünk és a koordinációt javítanunk kell az érintett országok esetében, koherenciát kell kialakítanunk, és egy hangon kell tudnunk felszólalni, egy egységes európai hangon a világon, annak érdekében, hogy mindazt elérhessük, amire képesek vagyunk, ha itt, itt támogatnunk kell, holnap vagy holnap után másút hasonló katasztrófára kerülhet sor. Köszönöm szépen, másfél percben Higgins képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A világ egyik legszegényebb országa 15 másodperc alatt tette tönkre a természeti katasztrófa. 50 millióan veszítették életét, több százezren eltűntek, és nagyon sokan elvesztették otthonukat Egyetértek mindaz, ami korábban elhangzott. Kesmen úr, politikai szempontból a mi válaszunk nem volt megfelelő. Az ENSZ peremére kerültünk, a logisztikai nehézségeket sikerül majd megoldani, az élelmezés biztosítása, a gyógyszerek eljuttatása és az ivóvíz biztosítása nagyon fontos. itt gazdasággal rendelkezik, és teljes jogú demokrácia. Nagyon fontos, hogy az újjáépítést mérhetően hajtsuk végre az évek során majd, és ne csak a katasztrófa utáni hetekben, hónapokban. Az elkövetkezendők e- két-három hétben második vagy harmadik hírként fog majd csak szerepelni a haiti katasztrófa, és ebben ellen tényleges kihívás. Az elmúlt években két pusztító hurikán sújtotta Haitit, szegénység, éhénység van, és 600 millió euróból pusztán ennek töredékét juttatta le az Európai Unió, éppen ezért Haiti-val többet kell foglalkoznunk, és ezt megfelelő módon kell elvégeznünk. Világos, megvalósítható stratégiát kell felállítani, annak érdekében, hogy Haiti demokratikus entitássá magára büszke egységé válhassék. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Higgins képviselő. Egy percben eh, Gualteri képviselőnek adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ez a humanitárius katasztrófa soha nem látott méreteket öltött, és az Európai Uniónak kötelessége, hogy részt vegyen a nemzetközi közösség erőfeszítéseiben mindenféle eszközzel. Pénzügyi hozzájárulása megtörtént az elmúlt napokban és órákban. De tovább kell gondolkodnunk a támogatás egyéb formáin, és el kell kerülni, kerülni, hogy túl sokat foglalkozzunk az image kérdésével, hanem a lényegi kérdésekkel kell foglalkoznunk, hogy ezt a főképviselő is elmondta. Az ENSZ-nek a feladata teljesen egyértelmű, a polgári védelem, a biztonság tekintetében. Ez kizárja annak lehetőségét, hogy egy külön missziót küldjünk, de az ENSZ-en belül az Európai Uniónak a koordinációs feladata egyértelmű. Szeretnék emlékeztetni, Zsuen úr, hogy ez a koordináció, ez igenis létezik, és ez folyik a polgári védelem vonatkozásában, és a biztonság területén is. Tehát arra lenne szükség, hogy ez a munka abban csúcsosodjon ki, hogy az európai rendőrséget is bevetjük, amit egyébként kértek is fontos, hogy a főképviselő elmondja, hogy konkrétan milyen választ fogunk adni. Eh, fontos, hogy ezeket a hasonló helyzetekben megfelelő választ adjunk, hogyan működik mindez, eh, elegendőek-e az erőforrásaik, mert eh, ez is segíthet abban, hogy elvégezzük azokat a feladatokat, amik ránk hárulnak, és megfelelő eszközöket alkalmazzunk. A konzuli védelem kérdése is nagyon fontos, de most az akciónak az ideje van, és a támogatást kell adni. Most pedig a spontán hozzászólásokra térünk át. Είπα το όνομα σας σωστά. Κύριος Σβέρ. Σβέρ. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovana Tisztelt elnök úr, tisztelt Ashton asszony, én is szeretném részvétemet, szimpátiámat kifejezni a van szenvedő emberekkel, és szeretnék egyben gratulálni az Európai Bizottságnak és a más intézményeknek a gyors válaszért. Ugyanakkor kérdések is felvetődtek bennem, hogy elég gyorsan volt-e a reagálás, nem lett volna jobb, hogyha a főképviselő a helyszínen van, ez fontos lenne több szempontból is. Egyetértek azokkal, akik úgy gondolják, hogy a katonáknak a jelenléte azt is mutathatja, hogy egy gyarmatosító magatartás jelent meg, de azért ez nem egészen igazságos, ha így beszélünk. A nemzetközi konferencia kell ahhoz, hogy a hosszú távú intézkedéseket megbeszéljük, hogy hogyan lehet az államot helyreállítani, hogyan lehet a funkciókat helyrehozni. Egyelőre ö, oktatás, egészségügy, intézmények ö, szükségesek, mert ezek hozhatnak ö, stabilitást Haitinak azt, ami eddig nagyon hiányzott. kedves kollégák, nagyon szigorú leszek a hozzászólási idővel, és a spontán hozzászólásra egy percet adok, akkor egy percben kérem a hozzászólást, Munic asszony. Tisztelt elnök úr, szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Unió is kezdeményezzen, és fontos a hosszú távú együttműködés is az ország újjáépítése szempontjából. Haiti kormánya, Haiti egy nagyon törékeny állam, el kell kerülni azt, hogy még törékenyebbé tegyük azzal, hogy az intézményeit nemzetközi intézményekkel váltjuk fel. A helyi civil szervezetekre kell támaszkodni. Fontos a gyors reagálás a spanyol elnökség részéről rendelkezésre bocsájtottunk különböző eszközöket, amivel Spanyolország rendelkezett a térségben, illetve az országban is latin-amerikai lehetőségek voltak. Köszönöm szépen, Szenes asszony Köszönöm szépen, elnök úr úgy gondolom, hogy a politika alapvetően szimbólum, és ezért Eston asszony önnek a helye nem itt lenne, hanem Haitiban. Ne az Egyesült Államokba kellene utazni, hanem Haitiba. És úgy gondolom, és nagyon szomorúan mondom, az az érzésem, hogy ön nem mérte föl, hogy milyen mértékű ez a tragédia. És mindennek fényében Európa sohasem volt ennyire távol az eseményektől. Mi vagyunk a legfőbb adományozók, de egyszerűen nem létezünk. És van még egy érzésem. Mind minél inkább kinevezéseket és funkciókat hozunk létre, annál kevésbé létezünk és ez kérdéseket kellene, hogy felvessen. Hány katasztrófa kell még ahhoz, hogy az Európai Unió felelős vezetői végül megfeleljenek a feladataiknak? Itt van a Barnier úrnak 2006 óta a jelentése. Mire várunk, hogy ezt elfogadjuk? Mire várunk, hogy ezt alkalmazzuk? A kíros Nicholson Nicholson képviselő kap most szót. Elnök úr, sokan elmondták, hogy életeket kell most megmentenünk az ott lakók, a lakosság érdekében, és még, még vannak olyanok, akik megmenthetők. Ehhez erős együttműködésre van szükség, és ezt semminek nem szabad megakadályoznia. Üdvözlöm azt, hogy az EU felelősei elkötelezettek most a haiti nép sorsa iránt, de valóban sokaknak igaza van, az a fontos, hogy két és hat hét múlva, amikor majd a média címlapjára lekerül a téma, akkor mi történik. Hajtit újjá kell építeni, és ez egy hosszú távú feladat is. Most pedig a szenvedőknek kell azonnali segítséget nyújtani. El kell mondanom, elnök úr, hogy egyetértek teljesen Cashman úr felszólalásával. Ez egy túl fontos téma ahhoz, hogy olcsó politikai hadakozás tétjévé váljon. Köszönöm szépen. Megadom a szót Jelensz úrnak. Tisztelt elnök úr! Rövid leszek. Először is. Gratulálok a főképviselő asszonynak, a tanácsnak, a bizottságnak és a spanyol elnökségnek a gyors reagáláshoz. Nagyon gyorsan reagáltak, koordináltan reagáltak, és kezdettől fogva cselekedtek is. Tízezer amerikai katona érkezik hamarosan a szigetre, ez néhány napig eltart. Mi, a mi embereink már az első naptól kezdve ott voltak, a szakembereink. Nem akarok itt a politikai vitákba bele keveredni. Az első 24 és 48 óráról a legfontosabb, és a megmentettek többségét az EU emberei mentették meg. Madame Jolie, Következő felszólás. Zsoli asszony elmondta, tisztelt elnök úr, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a szavaknak és a számoknak nincsen értelmük. Két millió menekültet mondtunk, több mint 200 ezer halott, egy ország, ami romokban van, és egyszerűen a, eltűnt a térképről. És most az el, utóbbi ö, még a túlélőket kell megmenteni, eltemetni a holtakat, vizet kell osztani, és utána újjáépíteni. Minden ország nagyon gyorsan segített, cséget nyújtott a lehetőségeivel, embereivel, kutyákkal és felszerelésekkel. De ezek nemzeti kezdeményezések voltak. Európának most együtt kell fellépnie, és olyan gondolatokat kell megosztani, amit együtt védelmezünk. Egy európai polgári védelmi erőt kell létrehozni, fehér sisakos sisakosokat vagy zöld sisakosokat, teljesen mindegy a szín, de egy közös stratégiára van szükség. 2003-ban még Guy Verhofstadt indította el ezt a kezdeményezést, aztán 2006-ban Michel Barnier, mindegy, hogy kinek a nevéhez kapcsoljuk ezt a gondolatot, de a lényeg az az, hogy gyorsan tudjunk reagálni és együtt. Η κυρία puhemies. Köszönöm a szót, elnök úr. Véleményem szerint a láthatóságra is oda kell figyelnünk. De nyilván először a segítségnek kell eljutni az emberekhez, és aztán jön ez a szempont. Tragikus, hogy még mindig vannak élő emberek a romok alatt, akiket meg lehetne menteni. Ami a kül- és védelmi politikát illeti, ugye amikor ezt megteremtette az Európai Unió, akkor a válságkezelésről is volt mindig szó. És nagyon jó lenne, hogyha természeti katasztrófák esetén lenne az Európai Uniónak külön válaszadási kapacitása. Európában is történhet természeti katasztrófa, már csak ezért is látjuk, hogy mindig ö, tehetetlenek vagyunk az ilyen esetekben. Mi gátol minket még mindig abban, hogy megteremtsünk egy ilyen gyors reagálású erőt? Elnök, ezzel ö, utolsó felszólónkhoz érkeztünk, valaki úr, egy percet kap. Itt van, Balkitis úr? Balkitis úr? Igen, itt vagyok, elnök úr. Tisztelt Eston asszony, tisztelt biztos úr, a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta egymás után katasztrófákkal kell szembesülnünk, és most egy kiemelt jelentőségűvel. A főképviselő asszony és az ECHO iroda foglalkozhatnak az új szerződés értelmében ilyen problémákkal. Jó lenne, hogyha a jövőben egy jól kiképzett, gyors reagálású erőre is számíthatnánk, és nem csak soft intézkedésekre ilyen helyzetekben. A segélyek nagy részét még ha el is szeretnénk oda jutatni, mindig mi vagyunk legképtelenebbek eljutatni a régiókba. Az újjáépítéshez nem csak pénzre van szükség, hanem logisztikára is. Szóval, Ashton, Köszönöm. Ashton asszony, önél szó Elnök úr, köszönöm szépen. Amint említettem, én szerettem volna idejönni a parlamentbe és meghallgatni önöket. Értem a frusztrációkat, amelyeket a tisztelt képviselők megfogalmaztak. Tudom, hogy vannak olyan ügyek, amelyeket jobban lehetne e, kezelni. Az átláthatóság és e, a koordináció is felmerültek. Amerika közelebb van, vannak megfelelő kapacitásai az eszközök mobilizálására, és a televíziós tudósítások is róluk szólnak. Szorosan együttműködtünk az ensz kollaboratív módon, és fontos részt vállaltunk a munkából. És kétség nem férhet ahhoz, hogy amint ezt el is mondták nekem a földrengés éjszakáján, hogy mobilizáltuk az embereinket, amilyen gyorsan csak lehetett. 21 tagországot mobilizáltunk, a reagálása a bizottsággal és a tanácssal együtt működtünk első alkalommal, 8 nappal ezelőtt, amikor ön, önök előtt itt voltam, meghallgatáson, öt, elmondom, hogy öt tagország eh, épített eh, kórházakat, illetve eh, voltak víztisztító egységeink, akiket oda küldtünk, és a tagországoknak köszönettel tartozom, és azoknak a tisztviselőknek is, akik nap, ilyet nap alá téve igyekeztek erősíteni az erőfeszítőseket. Az ENSZ-től a helyszínen megkérdeztem, illetve Banki ki és azt gondolom, hogy én a helyszínen, helyszínen nem tudtam más feladatot betölteni, hiszen a repülő nem tudott leszállni. Én nem vagyok katonai vadász repülő, és én fontosnak tartom, hogy a haiti barátaink egyeztessünk, az ENSZ együttműködjünk, koordináljunk, és biztosítsuk azt, hogy a helyszínen a legnagyobb erőfeszítéseket tegyük. És amint említem, tisztelt képviselők, a civil szervezeteket, illetve az embereket illetően az ottani földrengésnek óriási következményei voltak. Az ENSZ nagyon sok idős munkatársat veszítette el, a civil szervezetek pedig nem tudtak bizonyos területeken dolgozni, mert az embereik meghaltak. Önök is követték az eseményeket, mi is, az emberek eh, helyzetek kilátástalan, várják a segítséget, nem tudják, hogy ezt honnét várhatják, és nagyon-nagyon nehéz volt a segítségnyújtás. Az emberek pedig nagyon komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a segítség eljusson a károsultakhoz, de ne becsüljék alá azokat a súlyos körülményeket, amelyek jellemzik az ottani helyzetet. Én dolgoztam, de nem vagyok elégedett. A munkám első néhány hete után elmondtam azt, hogy meghallgattam önöket, értem az önök frusztrációját. Igazuk van, amikor azzal kritizáltak, hogy nem végzem még a munkámat olyan jól, mint ahogy a jövőben ezt tenni fogom. Igen, a munkának javulnia kell, Mindenki tanult ebből úgy gondolom, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a jövőben jobb koordinációra eh, kerül majd sor és azt gondolom, hogy el kell azonban ismernünk azt a munkát, amelyet nagy erőfeszítések árán mindenki végzett. Ott kell lennünk a jövőben fizikai módon is, illetve a támogatás nyújtást illetően is. Egyetértek azzal, hogy a vitákon ezeknek a témáknak meg kell szólalniuk, és egyetértek azzal, hogy mindaz, ami történik, a segítségnyújtás területén a haitiakkal karöltve kell, hogy megvalósuljon, és az ő érdekeiket tiszteletben kell tartani, az infrastruktúra és újjáépítést is ezt kell, hogy jellemezze. Biztosítani kell azt, hogy az ENSZ feladatát, a szerepét elismerjék, és ők munkájukat végezni tudják. Nagyon örültem, hogy Clinton volt elnök, és ellátogatott a helyszínre, illetve az ENSZ főtitkára, kulcsfontosságú emberekkel egyeztettünk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a jövőben a munkánkat jobban végezhessük, és hogy jobban eljuthasson. Eh, Végezetül pedig egy olyan országról van szó, az emberek 70%-a már így is a szegénységi küszöb alatt élt, és hogy a tisztelt képviselők említettek, nagyon fontos, hogy gyermekek, az árva gyermekek eh, szintén gondoskodásban részesüljenek, és eh, az elkövetkező években nagy szükségük lesz ránk. Szeretnék végezetül az infrastruktúráról néhány szót ejteni. Az elektromosság, a kommunikáció, a vízellátás, a tengeri kikötők és a repterek nagymértékben sérültek a parlament, az elnöki palota, illetve a különböző minisztériumok teljes mértékben leomlottak, és nem működik a hajti kormány az egyik legszegényebb országról van szó a világon, és azért, mert az infrastruktúrát újjá kell építenünk, én e, osztozom e, az önök felelősségvállalásában. Fontos, hogy mindezt megtegyük. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én is köszönöm. Most Gucht biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt Jálik úrnak szeretném elmondani, aki azt kéri, hogy élelmiszer ellátást jutassunk el Haitiba, hogy az Európai Uniónak nem ez a megközelítése, egyszerűen azért, mert azt szeretnénk, hogy inkább ezeket a termékeket ott vásároljuk meg a térségben. Tehát először azt fogjuk megvizsgálni, hogy a térségben megvásárolhatók-e ezek az élelmiszerek, és nem innen küldenénk. A második dolog, az egész koordinációs kérdéssel és polgári védelemmel kapcsolatban engedjék meg, hogy elmondjak néhány dolgot. A ö, polgári védelem kérdése az a tagállamok koordinációjától függ, és mindent ezen az alapon kell ö, felépíteni. Ezt javasolta egyébként a bárnyi jelentés is. Még nem került ez lezárásra, megvalósításra, de ez a tagállamoknak a, tól függ. Második dolog, ami a polgári védelmet illeti, illetve ennek a koordinációját 2004-es cunami idején megerősödött a polgári védelem, és sokkal hatékonyabbá vált. Valódi gyakorlat sosem mérheti le az együttműködésünknek a hatékonyságát. Ez sajnálatos, de így van. Az EU tagállamai ezért kért megnézték, hogy hogyan vehetnek részt ezekben az erőfeszítésekben. Harmadik dolog, ne feledjük el azt sem, hogy a második Barosszó bizottságban a humanitárius segítségnyújtás és a polgári védelem egy biztoshoz került, ami szerintem mindenképpen egy nagyon jó dolog, az erőfeszítéseket koncentrálja, és van egy főképviselőnk is, akinek tulajdonképpen kettős szerepköre van a múltban a koordináció egy kicsit másképpen nézett ki, tehát a bizottságon belül is új helyzetet jelent ez. Volt, amikor az európai intézmények és a tagállamok, a bizottság és a tanács volt, most az egész elképzelés a kettő szerepkör mögött éppen az, hogy a tanács és a bizottság jobban tudjon együttműködni, és szerintem ez már most is meglátszik ebben a válsághelyzetben, hogy van előrelépés ezen a területen. És végezetül azt is szeretném elmondani, egy kicsit szomorú vagyok néhány hozzászólást hallva, illetve nem, nincs jogom, hogy szomorú legyek, egyszerűen csak fel kell jegyeznem, tudomásul kell vennem. Olyan emberek, akik az első óráktól kezdve ezen dolgoztak éjjel-nappal a helyszínen és Brüsszelben, a hétvégén is, anélkül, hogy panaszkodtak volna, vagy bármiféle elismerést kértek volna ezért. Aktívak voltak a helyszínen is, bár a lehetőségeik nagyon korlátozottak voltak. Tehát kérem, hogy azért ezt is vegyék figyelembe. Ez egy olyan masszív ö, katasztrófa volt, ami nem volt előre látható, és csak akkor lehet erre ö, válaszolni, hogyha ez bekövetkezik, és akkor nagyon rövid idő alatt kell minden szervezést elvégezni. Szerintem a bizottság ebben megfelelően vett részt, a tagállamok is azonnal reagáltak, támogatást nyújtottak, és szerintem egy kicsit ezt is látnunk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel akkor lezárom a haiti földrengésről szóló vitát. Az állásfoglalásunkról februárban fogunk szavazni majd az akkori plenárison. Következő napi rendi pontunk az iráni helyzet, ugyancsak Eston asszonyt, a főképviselőt fogom kérni arra, hogy számoljon be a helyzetről, és tartsa meg összefoglalóját. Nincs idő itt a beszélgetés.